csatlakozhatnak különböző Európai Uniós tagállamok is. Köszönöm szépen, biztos úr, Csolosz biztos úr. A vita lezárásaként hét állásfoglás indítvány került benyújtásra. Ezek megmutatását most lezárjuk, a szavazás a következő eszmecsere után lesz. Következő napi pontunk a diszkrimináció kasztok alapján Indiában, ahogy szokásos, a szerzők kapnak szót elsőként két, két percben. Pandalen úr az első. Voorzitter, het is terecht. Elnök úr, helyes az, hogy az Európai Parlament vitát tart ma a kasztok diszkriminációjával kapcsolatban Indiában. Főként amiatt, hogy 200 millió dálit a kaszt nélküliek rendkívül aggasztó helyzetben vannak, szörnyű munkát kell végezniük, nem szeretném ezt résztezni itt az ebéd után, hogy milyen munkát, és nagyon sok nőt a prostitúcióra kényszerítenek. Az indiai hatóságok már évek óta azt ígérik, hogy foglalkoznak a problémával, és papíron a tervek, a jogszabályok nagyon jól, is, jól néznek ki. Viszont a mindennapi gyakorlat teljesen más. Az egyik legnagyobb probléma az az, hogy azok az emberek, akik a dálitok házait megsemmisítették, és akik a dálitokat rabszolgaként alkalmazzák, és arra kényszerítik őket, hogy prostituáltakként dolgozzanak, azok az embereket nem büntetik meg. Sőt, mi több, minden évben több ezer, ö, sőt több ö, rengeteg dálitot a rendőrség molesztál, és igazából semmi nem történik velük. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió nagyon sokat segíthetne, hiszen jelenleg éppen Indiával egy energia, klímaváltozás, illetve kereskedelmi megállapodásra tárgyalunk, és úgy gondolom, hogy ennek során nem szabad elfelejtenünk a kaszt nélküliek helyzetét. Úgy kell reformokat végrehajtania Indiának, hogy a legszegényebbeket ne diszkriminálják még jobban. Mindenképpen ezeknek a személyeknek védelmet kell kapniuk. Ezeket a felteleket kell megszabnia az Európai Uniónak Indiával szemben az új kereskedelmi tárgyalások során. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen Van Dálen kollégának, a következő hozzászóló Geringer de Odenberg asszony. Dziękuję, panie przewodniczący. System kastowy... Köszönöm, elnök úr. A kasztrendszer továbbra is fennmaradt Ázsia több részén. A társadalom megosztott, a diszkrimináció és a kirekesztés elfogadott dolognak számít. Az érintetlen kaszt a legalacsonyabb rangú kaszt, nem férnek hozzá a szolgáltatásokhoz, a földtulajdonhoz és az oktatáshoz sem. Gyakran megaláztatás és támadás a sorsuk. A közelmúltban is volt egy erőszak hullám a dálitok ellen, amely magában foglalta, magában foglalt több nem erkölcs elleni bűncselekményt is. Ez akkor is, annak ellenére történik így, hogy hivatalosan a kaszton alapuló diszkriminációt az indiai alkotmány tiltja. Sajnálatos módon nem tartatják be a törvényeket. Nem könnyű Indiában változásokat elérni, mert a kaszt diszkriminációs rendszer vidéken továbbra is él. Remélem, hogy a demokratikus India fel tud lépni ezzel a problémával szemben. Azt szeretném, hogy a régió többi országa is mindent tegyen meg, és fogadjon el a diszkriminációs intézkedéseket. Köszönöm szépen, Géringe Dodenburg asszony szavait, most két percben Lochpiller képviselő asszony szó. Köszönöm, elnök úr. A dálitok, az érinthetetlenek vagy kaszton kívüliek körülbelül egynegyedét teszik ki az indiai társadalomnak. 250 millió emberről beszélünk. A dalit kifejezés azt jelenti, hogy letiport, le, elnyomott, jól illő leírás azon társadalmi politikai vallás és egyéb kirekesztésre, amely történik a dálitokkal. Minden politikai szinten erőfeszítéseket kell tenni Indiában, hogy a kaszton alapuló diszkriminációt megszüntessék. Erre történnek is előfeszítések, ám nem sok sikerrel sajnos. A dalitok megalázása az indiai társadalomnak milyen gyökerező sajátsága, és az emberi jogsértések, ha velük szemben történnek, alig kapnak figyelmet. Állásfoglalásunk is említi az elmúlt hónapi eseményeket, Tamil Naduban például, amikor egy magasabb kasz több ezer tagja több mint 200 dalit házat égetett, gyújtott fel egy tervezett támadás keretében, anélkül, hogy a rendőrség akár az ujját mozdotta volna. Ezért követeljük az indiai kormánytól és a közigazgatástól, hogy lépjen fel sürgősen ez a legmagasabb állami szinten kell intézkedéseket tenni belétok jogainak megvédésére, és ahol szükség van erre, további jogszabályokat kell elfogadni. Sajnos nagyon sok dalit kasztjának maga is elfogadja a alsó rendű szerepét és besorolását a társadalomban. A különféle megalázásokat a sorscsapásnak tekintik. Ám nem mindenki. Ezen igazság jogsértések elleni fellépés fokozódik a dalitok körében is. Velük kell szolidárisak lennünk, akik felemelik hangjukat, és az aktivistákat célzottan kell támogassuk. Mert azok, akik érintettek, ők kell, hogy felszólaljanak legelső sorban ezen a modern rabszolgaság elképesztő és undorító formája ellen, őket kell leginkább támogatnunk. Köszönöm szépen, Lachbél kollégán, Préda kollega következik két percre. Biztos úr, a közös állásfoglalási indítványaink több esetből indulnak ki, amelyek nemrégiben történtek, például egy Dármapúri eset, illetve egy Dárba nevű faluban történt eset. Olyan esetekről van szó, amelyek azt mutatják, hogy a dalitokkal szembeni diszkrimináció Indiában még mindig drámai valóság. Lochbiller kollega is elmondta, hogy a dalitok kik is, mit is jelent az, hogyha vala, hogy milyen, ez egyfajta kifejezés, amit most már az érintetlen he, kifejezés helyett használnak. Ez az új kifejezés, amely most már meghonosult, és azt mutatja, hogy hogy nem, nemzetközi szinten is megjelent ez a helyzet. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a kaszton alapuló megkülönböztetést el lehessen törölni. Azt is tudjuk, hogy a diszkrimináció megszüntetése hosszú folyamat, ez azt jelenti, hogy a mentalitásnak is meg kell változnia, és konkrét lépéseket kell tenni, és nagyon egyszerű ezt elmagyarázni. Először is arra van szükség, hogy független legyen a rendőrség, amely nem korrupt, és ez nagyon fontos, hogy minden panaszt felhegyezzen, mindenfajta diszkriminációt felhegyezzen, de ettől még nagyon messze vagyunk Indiában. Ezen kívül úgy vélem, hogy az is fontos, hogy az indiai parlamentben olyan jogalkotást fogadjanak el, amely megtiltja például a latrina tisztítók lealacsonyító munkáját. Köszönöm szépen! Köszönöm, Préda Sáke képviselő asszony másodpercben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A kaszt alapú diszkrimináció és a modern rabszolgaság nagyon súlyos probléma több millió indiait éri. Többet kell tennünk ez ellen, több erőfeszítésre van szükség a hatóságok részéről is, és lehet is többet tenni, mint amit most történik. Reméljük, hogy az idő parlament elfogadja azt a jogszabálytervezetet, amely jobban védi majd a legsérülékenyebb társadalmi réteget és kisebbségeket. Javítani kell a bűncselekmények felvételét is, feljelentéseket és az áldozatok védelmét azok, akik részt vesznek ilyen bűncselekményekben, azokat mindenképpen bíróság le kell állítani. Civil szervezetek, amelyek támogatják a legsérülékenyebb csoportokat Indiában, nem szabad őket elzárni a harmadik államokból beáramló támogatástól. Az EU foko- kell, hogy fokozza tevékenységét, hogy helyben is segítse problémák kezelését Indiában, és segítse ezen kisebbségi csoportokat, valamint nemzetközi árrepeszeré szükség van az EU és India között, hogy a diszkrimináció és a visszaélések témáját napirendre tűzzük. A világ, eh, ahogy érdeklődéssel figyeli India gazdasági fejlődésének pályáját, azért ekközben ne feledkezzünk meg arról, hogy előrelépésekre van szükség az emberi jogok érvényesülése és védelme terén is. Köszönöm, Skáke asszony. Most Murphy képviselőtár még két percben a szó. Thank you, President. The system... Köszönöm, elnök úr. A kasztrendszer rendszer egy reakciós középkori maradvány, az oszd meg és uralkod tipikus példája, amelyet felhasznált a brit imperializmus is, a függetlenség óta pedig az indiai kapitalista osztály használja fel. A kaszt diszkriminációt valóban tiltja az indiai alkotmány, ugyanakkor a törvény és a valóság két különböző dolog. A kaszt diszkrimináció és a latrinatisztítás elleni törvényeket nem tartatják be. Több százezer női dálet vesz részt latrinatisztításban, és 20 24% mindössze az írás tudós aránya. A november végi erőszak hullám, amelyre a rendőrség nem reagált, bizonyítja, hogy milyen sorsa van ezeknek az embereknek. A kasztrendszer legitimizálja a munkások legbarbárabb, leggroteszkebb kizsákmányolását. Egy sor európai vállalat profitál ebből a helyzetből. 200 ezer kvázi rabszolga működik a textiliparban, Tamil Nadu államban, és ők gyártják azokat a ruhákat, amelyeket mi viselünk. A vidéki szegénység egyre növekvő probléma az elmúlt 15 évben 250 ezer gazdálkodó követett el öngyilkosságot. Szükség lenne azonnali földreformra és földosztásra Indiában. Az indiai gazdaság növekedése az elmúlt években mindössze egy kisebbségnek kedvezett. Az elmúlt 20 év alatt több millió ember lett szegény a neoliberális politika következtében. A a külföldi segélyek nagy részét valójában a külföldi kiskereskedelmi vállalatok aratják le. A kizsákmányolt csoportok, különösen a dálitok sorsa egyre rösszebb, rosszabbra fordul. Éppen ezért én támogatom azt az általános sztrájkot, amelyet februárra terveznek, és minden neoliberális reform elleni fellépésre buzdítok. Köszönöm, Murphy kollega. Most a frakciók hozzászólói következnek, Korhol asszony először. Elnök úr, köszönöm. A dalitok a legalsóbb rétegét, legelnyomatabb rétegét képezik India társadalmának a régi kasztrendszer szerint. Az elmúlt időszakban nagyon sok politikai döntés született annak érdekében, hogy javítsa a dalitok helyzetét Indiában. Kaptak parlamenti mandátumot eh, csoporttagjai, bizonyos állásokban kvóték, a kvóták alapján és az oktatásban is kvóták alapján igyekeznek fog növelni az arányukat. Ugyanakkor a statisztikák szerint a dalitok továbbra is a, a, például a prostitúcióra kényszerített legnagyobb társadalmi csoport Dél-Ázsiában, és a helyzetük nem javul jelentős részben. Mindössze 24%-a a dalitnőknek írás tudó. A reformlépések ellenére és a jogszabályok ellenére sem javult nagyon nagyban a helyzet, ezért van további erőfeszítésekre szükség, például az iskolai oktatás tekintetében a kaszt kérdés, a kaszt rendszer ellen az oktatásban is fel kell lépni. Köszönöm szépen, Kretú kollega következik egy percre. Köszönöm szépen. El kell ítélni a kaszt alapon történő diszkriminációt. A nőket kétszeresen is diszkriminálják a kaszt miatt, illetve a, amiatt is, hogy nők marginalizálják őket, megerőszakolják őket, nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz sem. Ez egy olyan helyzet, amelyet meg kell szüntetniük az indiai hatóságoknak, és már csak azért is, mert nagy részét érinti ez az indiai népességnek, minden hatodik indiai dálit. Azon kell lenni, hogy a saját alkotmányukat végrehajtsák, hiszen abban le van szögezve a kasztok alapján történő diszkrimináció. Ugyanennyire fontos az is, hogy az Európai Unió főként a főképviselőn keresztül, illetve a az tagállamokon keresztül is párbeszédet folytassanak az indiai hatóságokkal erről a témáról, és egy megfelelő programot fogadjanak el. Köszönöm szépen, köszönöm Kretú asszonynak, most pedig Ojuland kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Ez az állás, foglalás, azon diszkrimináció ellen szól fel, amely sajnos nagyon elterjedt és milliókat sújt Indiában. Az indiai kormány fokozni hivatott erőfeszítéseit, biztosítva azt, hogy ez a diszkrimináció azonnal véget érjen. Az ország kb. 200 millió dalítja továbbra is elképesztő erőszak áldozatai. Gyilkosság, nem erőszak és egyéb bűncselekmények büntetlenül történhetnek meg Indiában. 2011-es felmérés szerint India volt a világ egy öt leg veszélyesebb országok közé sorolták, a nők számára veszélyes országként. Rémisztőek ezek a bűncselekmények, ezért arra kérem a bizottságot, hogy a diszkrimináció ellenes programokat prioritásként kezelje. Köszönöm, olyan képviselőtársam, Szülter úr a szó. Er Köszönöm. A kasztrendszer egy régi elnyomó rendszer, amelynek nincs helye ebben az évszázadban. A dálitok és az adevaszik foko, for, diszkriminációt szenvednek el, semmilyen joguk nincs, annak ellenére, hogy az ellenük fennálló diszkriminációt a törvény tiltja. Mindenek következtében nagy arányú a nők elleni erőszak a köreikben diszkrimináció és elnyomás a sorsuk. Én vagyok az egyetlen, aki végzett latrina tisztítást saját kézzel. Persze a saját hétvégi házamnál csináltam ezt, de gondolják el, hogy valaki az egész életében ezt csinálja. Borzalmas dolog ilyen munkát végezni. Köszönöm szépen Slüter úr szavait. Paška úr másfél percben a következő. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Nagyon nehéz a hosszas hagyományokkal szembeszélni a társadalmakban. A kasztrendszer nagyon eh, meg van gyökerezve az indiai társadalomban, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az indiai hatóságokkal együtt a kaszt alapon történő diszkriminációt meg lehessen szüntetni. Különösképpen a nők, akik a dalitokhoz vagy az adivászikhoz tartoznak, őket diszkriminálják. Ez nem elfogadható. Arra kényszerítik őket, hogy nehéz, vagy alulrendelt munkákat végezzenek, megerőszakolják a kormányzó kasztok tagjai. Olyan esetek is vannak, mint például egy 16 éves lány megerőszakolása egy Darba nevű faluban. Kedves kollégák, az indiai arra kell felszólítani, hogy a kirekesztett kasztokról szóló jogszabályokat jobban végrehajtsák, annak érdekében, hogy ezt a fajta diszkriminációt meg lehessen szüntetni. Az állampolgárok védelmének felelőssége egyértelműen az indiai hatóságoknál van, és ezért kell kritikával illetnünk ezeket a hatóságokat. Köszönöm, Paska úr. További hozzászólók sorában Kelly úr egy percben a következő. Köszönöm, elnök úr. India a brit birodalom része volt, azóta nagyon nagy fejlődést futott be, ezt üdvözöljük. A gazdasági fejlődés ellenére azonban társadalmi fejlődés az lemaradt. Részben persze érthető ez, hiszen a régi szokások nehezen múlnak el, nehezen halnak ki. A a legtöbb társadalomban van sznobéria, hierarchia, ám Indiában ennek nagyon mély történelmi gyökerei vannak, és idő kell ahhoz, hogy ezt meg, tudják, meg tudjuk változtatni nemzetközi segítséggel is. Olyan dolgok, mint a rendőrségi reform nagyban segíthetnek. Olyan szabályok bevezetése, amelyek a társadalom integrációt szolgálják. Korhola asszony említette az oktatás például létfontosságú ez, hiszen csak a dalitok 6%-a írás tudó. Nagyon fontos és teljes mértékben kell tiltani a gyermekmunkát és a kézilatomatiszitást. Köszönöm. Köszönöm szépen Kelly kollégának. A következő hozzászóló Répó kollega egy percre. Eh, puhemies. Eh, parlamentti on ottanut kantaa Intian kastittomien tilanteeseen jo aiemminkin. Olen tyrmistynyt siitä, että... Borzalmas ez a kasztrendszer India. A kasztok története eh, arról szól, hogy eh, évszázadokon keresztül nem sikerült javítani a helyzetet. India annak idején nagyon sok ígéretet tett. Indiának eh, ezen a területen jogi elmaradásai vannak. Az elmúlt időszak erőszak hulláma jól mutatja, hogy milyen keveset tettek az ügy megoldása érdekében. Teljesen egyértelmű, hogy a domináns kasztok szervezik az erőszakot a dalitok ellen. Sajnálatos, hogy az indiai hatóságok nem veszik komolyan emberi jogi kötelezettségeiket. Köszönöm szépen Répo úr szavait. Posszelt úr egy percben a következő hozzászóló. Elnök úr, a dálétok témája az utolsó, amelyet ez évben napirendre tűzünk, ám nem kérés alapján történt. Ahogy Lópillar asszony mondotta, a, az Európai Unió lakosságának felére rúg a dalitok száma. Hatalmas embertömegről van szó, amely elképesztő szenvedésnek van kitéve. Amikor fiatal voltam, emlékszem, India volt a szegénység fogalmával egyenlő. Ma India egy potenciális műszaki szuperhatalom, gazdasági szuperhatalomként tündököl. Hát mind a kettő igaz. India valóban egy gazdasági szuperhatalom, amely társadalmi valójában elképesztő tényeket is ötvöz, az embriók, az embriók elhagyása, a frissen született lányok szisztematikus meggyilkolása. Markus Lanz erről szólt, írt éppen Németországban. A, nem, ezekről a témákról írni kell, szólni kell, partneri viszonyunkat ápolva Indiával. És a dalitok sorsa nagyon sokat mond India sorsáról is. Ezen árnyék oldalait Indiának energikusan kezelnünk kell, fel kell szólalnunk ezek ellen. Köszönöm, Passzát úr. Most a spontán felszólások következnek. Gurmai asszony először. A kaszt diszkriminációs rendszer valóság Indiában annak ellenére, hogy különböző törvények születtek az elmúlt évek során a társadalmi kirekesztés áldozatai között különösen súlyos a nők helyzete. Kettős kirekesztéstől szenvednek, és több fajta diszkriminációt szenvednek el. A családon belüli erőszak elleni fellépés eh, sem eredményes, mert eh, az általuk elszenvedett jogsérelmet nem merik jelenteni. Azok, akik mégis megteszik, eh, nem kaphatnak, nem kapnak segítséget a rendőrségtől, illetve az igazságügyi hatóságoktól. A munkájuk a modern rabszolgaságra hasonlít, ilyen például a kézi latrina tisztítás, illetve a textilipar. Kérdezem önt, biztos úr, mit lehet tenni azon európai cégek ellen, akik eh, textilmunkásokat ilyen körülmények között foglalkoztatnak? Köszönöm szépen Gurmai asszonynak, ezzel le is zártuk a spontán felszólalásokat, és Csolos biztos úr kapja meg a szót ismételten. Merci, monsieur le Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az Európai Unió tudatában van azoknak a nehézségeknek, amelyet, amelyekkel bizonyos kirekesztett kasztok szembesülnek Indiában. Ezek közé tartoznak a dalitok, annak ellenére, hogy az indiai alkotmány védi őket. Az indiai kormány függetlenség óta pozitív diszkriminációs rendszert üzemeltet, kvótákat tart fenn az elnyomott kasztok számára annak érdekében, hogy politikai eh, képviseletük is legyen. 84 képviselői helyet tartanak fel a parlamentben, és a felsőoktatásban is egy 15%-os kvóta van, csak úgy, mint eh, az államigazgatásban. Ezen vitathatatlanul pozitív intézkedések ellenére és mellett vannak perverz intézkedések és olyanok, amelyek a kaszt tudatot erősítik, és alkvótákat üzemeltetnek például. Vannak olyan fontos intézkedések, mint a 89-es törvény, amelyek védelmezik ezeket a kasztokat. 93-ból van egy olyan törvény, amely tiltja a kézilatrina tisztítást. Sajnálatos módon ezen törvények végrehajtása nem biztosított a szövetségi kormány tagjai, illetve a kevésbé fejlett tagállamok nem tudják megfelelően biztosítani a kasztok fejlődését. A problémára az Európai Unió szokásos párbeszédei során mindig kitér. Ez lesz a jövő évben is, amikor leülünk indiai partnereinkkel. Emellett az Európai Unió társfinanszírozásban részesít különböző nemzet, nem, nem kormányzati szervezeteket, olyan projekteket, amelyeknek elsődleges feladata az elnyomott népesség sorsának enyhítése, és olyan területekre koncentrálunk elsősorban, mint az egészségügy. Emellett van egy 330 ezer eurós projekt, amely az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést mozdítja elő, és további több százezer eurós programjaink is vannak. Sajnálatos módon a kasztrendszer erősen meggyökeresedett az indiai kultúrában. Mindezek ellenére India ért el előrelépéseket, haladást, eh, annak ellenére, hogy eh, vannak még nehézségek. Az Európai Unió támogatja az indiai kormány eh, erőfeszítéseit, átfogó intézkedéseket várunk az indiai kormánytól. A szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások felfüggesztése, ahogy az egyes követelésekben szerepelt, nem mozdítaná elő ezeknek a kasztoknak a sorsát. Megpróbálunk intelligens módon segíteni ezeken az embereken, illetve ezeken a közösségeken. Köszönöm szépen, biztos úr. A vita lezárásaként hét állásfoglalás indítvány került beterjesztésre. Ezzel most zárjuk a vitát, mindjárt következik a szavazás. A hét